van néhány szakmai javaslatunk ezzel kapcsolatban is. Mi az, amiben nem tudunk egyetérteni? Egyetérteni Luke úrral. Luke úr javasolt számadatokat. Az első sorozat a Variable Discount Rate-ről szól, olyan eszközökre vonatkozik ez, amelyeket az eszköz halmazba juttatunk el. Ez 80-90-60 százalék, ez a három adat, és nem szabad meghaladni ezeket a határ számokat, ezeket a küszöböket. Kérdésem, hogy pontosan hogy jutott erre a következtetésre Luke úr? Miért 80-96-ban? Miért pont? Miért nem valami más? Két-három esetben van, találunk még adatokat, például a kockázati besorolás, például, hogyha megnöveljük a futamidőt 5-10-15 százalék, attól függően, hogy mennyivel hosszabbítjuk meg a futamidőt. E, itt is szeretnénk tudni, hogy hogy jutott a jelentéstevő úr ezen számadatokhoz. 21-es módosító. Fizetéskép, fizetésképtelenség esetén a fizetések felgyorsítása. Nos, itt szeretnénk meghagyni azt a lehetőséget a beruházó számára, hogy hatással legyen erre a rátára, hogy milyen gyorsan történik ez a folyamat, mert jelenleg a beruházó egyáltalán nem, nem tud hatással lenni a visszafizetés ütemére, hogyha gond van. Nézzük a halmaz homogeneitását. Ez, ez, nos, nem támogatjuk azt, hogy túl túlságosan beavatkozzunk, hiszen a tagállamoknak is meg kell adni a hatáskört, hogy meghatározzák, mire van szüksége. A különböző eszköz, eszközcsoportoknál a homogeneitás meghatározására tehát bizonyos szempontból egyen homogeneitást kell megvalósítani, de ez a tagállamok feladata is, hogy ezt meghatározzák, ez pontosan mit jelent, és meg kell adni a lehetőséget a tagállamok számára, hogy egyéb véleményt alakítsanak ki ezzel kapcsolatban is. Ezen túlmenően szeretnénk, hogyha a származékos ügyletekről is lenne egy plusz cikk, Mert jó lenne, hogyha a különböző valuták, nem, valuták hatására nem alakulna ki probléma a halmaz, a az, az eszközhalmazoknál. Aztán nézzük a futamidők meghosszabbítását. Számos olyan dokumentum létezik, amelyet nagy hírnevű intézmények adtak ki, ahol azt lehet olvasni, hogy csökken a kockázat, hogyha megnő a futamidő. Aztán Moody's, a Moody's is szerzett például ilyen szakvéleményeket, ők is jegyeznék ilyen szakvéleményeket. Ezt is szeretném megbeszélni Luca úrral. Mi lenne, ha például általányban lehetne ezt megfogalmazni a kockázati besorolás esetében, tehát a, az eszköz halmaznál, függetlenül attól, hogy milyen hosszú a futamidő. Tudom, tudom. Már le is járt az időm. Meg is állok, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Dárius. Először elnöklök ilyen ülést, és próbálok megértő lenni a barátaival kapcsolatban, de kaptam egy ilyet, látják, hát mit itt lóbálok, nem szeretném használni. A szocialisták következnek. Alfred. I'll start also by thanking our, our rapporteur. He has set an ambition. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, nagyon ambiciózus ütemtervet határozott meg. Ez lehetővé teszi, hogy a mandátum vége előtt lezárjuk a munkát, illetve a ciklus végéig lezárjuk a munkát. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy az egész csomag esetében ne keletkezzen haladék. As has Ahogyan már elhangzott, a fedezett kötvények olyan, olyan pénzügyi eszköznek bizonyultak, amely az európai piacokon évszázadokon keresztül jól teljesített, robusztus, rugalmas módját biztosították a pénzügyek lebonyolításának. A határokon átnyúló esetekben azonban már adódtak nehézségek, Például bizonyos piacokon, úgy Németországban és Dániában nagyon fontos eszköznek bizonyultak a fedezett kötvények. Egyetértek a jelentéstevő megközelítésével, és szerintem a munkánk során azt kellene követnünk. Ami a bizottsági szöveget illeti, úgy gondolom, hogy el kell ismernünk az eddigi nemzeti tagállami tapasztalatokat, Tiszteletben kell tartanunk az általános keret létrehozásakor azt, amit a tagállamok már elértek, ugyanis eddig viszonylag jól működött már a rendszer. Ugyanakkor azonban a plenárison már megszavazott kerethez is soragaszkodnunk kell, kontraproduktív lenne, ha túlmennénk ezen a szövegen, illetőleg ha túl sok ö, új részletet vinnénk bele a szövegbe. Az elszenekkel, az európai befektetési jegyekkel kapcsolatosan értem, hogy nem szabad túl sok mindent napirendre tűzni, és az elszenről szóló vitát későbbre kell halasztanunk. Hasznosnak tartom ezt a stratégiát még akkor is, hogyha en, emiatt valószínűleg kevésbé ambiciózus eredmény születik majd. Ami a jelentéstevő szövegét illeti, a következők a fő aggájaim. A hatos bekezdés, a, aztán a lejárat meghosszabbítása, a likviditási puffer, és vannak egyéb tagállami aggályok is egyébként, amelyeket figyelembe kell venni, ilyenek a már említett eszközhalmaz és hasonlók. Hatos cikk, ez egy nagyon fontos része az egész irányelvnek, ezzel kapcsolatosan a néppárti álláspontnak felel meg a jelentéstervezet, és támogatom a jelentéstevő álláspontját is ezzel kapcsolatosan. A rendes fedezett kötvényekkel kapcsolatosan azonban több módosító is beérkezett már, itt világosabb megfogalmazásra lenne szükség a szövegben. Értem, hogy a jelentéstevő elsősorban az innováció, a növekedés és a fejlődés szolgálatába kívánja állítani a szabályozást, ugyanakkor azonban úgy gondolom, hogy a rendes fedezett kötvények esetében meg kellene várnunk azt, hogy az Európai Bizottság az európai befektetési jegyekkel kapcsolatosan egy külön javaslatot terjesszen elő. Emellett a fedezett kötvények két kategóriáját az eszközök, eszköztípusokhoz kötném, amelyekről a tőkekövetelményről szóló keret rendelkezik. Végezetül, ami a fedezett kötvények kategóriáját illeti, nagyon fontosnak tartom ezen kategóriákat az egyértelműség szempontjából. Prémium európai fedezett kötvények és rendes fedezett kötvények néven kellene futniuk ezeknek. Úgy gondolom, hogy a módosítóink közvetlenül kihathatnak más területekre is, ezért a 123-as módosítót nem támogatom, de a 13-ast igen, mert ez egyértelműbbé teszi a rendes fedezett kötvények fogalom meghatározását. Vannak azonban fenntartásaim a 14-es módosítóval kapcsolatosan, amely a meghosszabbítható lejáratokra vonatkozik, a soft bullet és a conditional pass-through struktúrákra. Honnan, honnan származnak a jelentéstevő adatai, százalékos adatai, erre szeretnék rákérdezni. Várom a további vitát a jelentésről, és remélem, hogy sikerül tartani az ütemtervet. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, mondja az elnök. Az Ald Alde részéről Caroline. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Bernd Lukénak ezt a jelentéstervezetet. Általában véve azt hiszem mindannyian támogatjuk az Európai Bizottság javaslatát a, fedez, a prémium, a fedezett kötvényekre vonatkozóan. Hiszen ezáltal az európai piacokat stabil és költséghatékony finanszírozási lehetőséggel látjuk el. A javasolt keret biztonságos beruházási lehetőségeket nyújt a beruházók számára, és elősegíti a pénzügyi stabilitást is. Támogatjuk ennek a javaslatnak a jellegét egy irányelv formájában, ugyanis lehetővé teszi, hogy a tagállamok maguk határozzanak meg bizonyos részletkérdéseket, miközben a minimum harmonizációs szintet tiszteletben kell tartaniuk. Ugyanakkor azonban van néhány pont, amit fel, szeretnénk vetni, és fontosnak tartjuk mindenek előtt, hogy a fedezett kötvényekre vonatkozó megnevezés a lehető legegyértelműbb maradjon, ez a hatos cikkre vonatkozik, erre, erről beszéltek a kollégák is. Úgy gondoljuk, hogy a hatos cikk nem elég ambiciózus, törölni kellene azon magas minőségű eszközökre való utalást, amely a CRR-en túlmutat. A fedezett kötvények esetében meg kell tartani a magas standardot, a magas szintet, és nem szabad a fedezett kötvények csoportjába tartozó eszközök minőségének romlania. Nagyra értékelem ezzel kapcsolatosan a jelentéstevő igyekezetét, hogy megtartsa, fenntartsa a fedezett kötvények minőségét. Vannak olyan módosítója a jelentéstevőnek, amelyeket nem támogatok, ez a 4-es és 5-ös módosító. Ezek a módosítók magasabb kockázati szintet vezetnének be bizonyos fedezett kötvények esetében, meghosszabbítható lejárat mellett. A javaslat a vonatkozó fedezett kötvények kockázati súlyát megváltoztatja, más szóval a, a AAA értékelésű fedezett kötvények esetében a kockázati súly 10%-ról 30%-ra növekedne, és ezt nem támasztják alá a piaci adatok. Különböző módosítókat szeretné, nyújtottam be, amelyek a, fedezeti, a fedezett kötvények minőségének megőrzésére irányulnak, illetve a tagállami specificitások tiszteletben tartására. Várom a további vitát a kollégákkal a e témában, és remélem, hogy még a ciklus végéig sikerül lezárni a dossziéval kapcsolatos munkánkat. Köszönöm. Köszönjük, Caroline. Philip Lambert sajnos nem tud itt lenni a zöldek részéről, ezért most a GUE hozzászólója következik, tessék. Köszönöm szépen, portugálul fogok hozzászólni. Muito global em relação às propostas que estamos a discutir. Egy általános megjegyzéssel kezdeném a témával kapcsolatosan. Megvárom, míg a jelentéstevő felteszi a fülhallgatóját. Egy általános megjegyzést tennék tehát elő, először is, és később ismertetném részletesen a benyújtani szándékozott módosítóimat. Először is szeretném elmondani, hogy Egyet tudok érteni a jelentéstevővel, abban, hogy a fedezett kötvények kérdését rendezni kell. A pénzügyi válság idején ezek a fedezett kötvények sokkal jobban teljesítettek, mint más értékpapírok. Ezért azt gondolom, hogy amikor ezen eszközökről beszélünk, Nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy olyasmit próbáljunk meg, megjavítani, ami nem is romlott el. Ezek a pénzügyi eszközök jól működtek, és ezért egyszerűen csak meg kell erősíteni azokat, és javítani kell a bizottsági javaslaton, sőt, túlmehetünk azon is, amit a jelentéstevő megszövegezett, ezért módosítókat fogok benyújtani. De vannak bizonyos aggájaim is. Az első aggályom azokra a szabályozási problémákra vonatkozik, amelyek abból adódhatnak, hogyha az Európai Unión kívülről veszünk fel fedezett kötvényeket, illetve az EU-n kívüli fedezett kötvényekkel dolgozunk. Itt a harmadik országok egyenértékűségére gondolok. A harmadik országokban más az EU-tól eltérő szabályok lehetnek érvényben, ez pedig problémát jelenthet. A második felvetésem a származtatott értékpapírokra vonatkozik. Szerintem a kockázati súly meghatározásakor itt egy kivételt kellene alkalmazni. A pénzügyi válság idején is folytattunk már vitákat erről a kérdésről. Ahogyan már mondtam, módosítókat szándékozom benyújtani a témával kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy megfelelő kockázati súlyozásra van szükség, máskülönben az ember biztonságban hiszi magát, de közben ez egy illúzió. Vannak tehát aggájaim ezzel kapcsolatosan, mint mondta, módosítókat fogok benyújtani. Látom, hogy itt a szakbizottságon belül is nagyon különböző vélemények uralkodnak ezzel kapcsolatosan, de persze mindig készen állok arra, hogy kompromisszumokat dolgozzunk ki kollégákkal közösen. Elnézést kérek, azonnal el is kell hagynom a hozzászólásom után a termet, mert az étre szakbizottságban van dolgom. Úgyhogy sajnálom, de most el kell mennem. Okay, thank, thank you very much indeed, Emersa, eh, for that. Köszönöm szépen. ENF Barbara Kappel itt van -e? Nem, nincs itt. Spontán hozzászólás. A Szociáldemokrata frakció koordinátora Pervans Berez. Tessék! Elnök úr! Először is gratulálok az ön első elnöki szerepléséhez. Nagyon sok dolog elhangzott, köztük az árnyék jelentéstevők is nagyon részletesen megvizsgálták ezt a kérdést, és nos, hadd mondjam el, hogy az, a saját kezdeményezési jelentésnek a célja az volt, hogy egy európai hozzáadott értéket képviselő szabályzást hozunk létre egy olyan rendszerben, ami jól működik, ami a nemzeti rendszerek működését illeti a fedezett kötvényekkel kapcsolatban. Az Európai Bizottság javaslatában van néhány dolog, amit érdemes megvizsgálni, ahogy az árnyék jelentéstevők is megtették. Darius Rosszáti és kitért erre. Említve azt, hogy hogyan lehet az ajánlásokat figyelembe venni, a vegyes rendszereket, egyes bizonyos fedezett kötvények vegyes jellegét illetően, és vannak itt bizonyos termékek, amelyek nem tudnak fennmaradni a piacon. Aztán visszatérnék még arra is, hogy a lejárati idő meghosszabbítását hogyan mm, szankcionáljuk, vagy szankcionálják. Ez is egy indokolt megközelítés. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő nyilván minél gyorsabban akar haladni, de persze közben a tárgyalási mandátumot is egy kicsit ki kell bővíteni ezen pontokkal, amelyek a saját kezdeményezésű jelentésben kiválóan megjelentek. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök Pervansnak is. És... Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni? Nem látok mást, akkor ezzel Luke úrat kérem, hogy foglalja össze vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak, főleg az árnyék jelentéstevőknek a hozzászólását a jelentésemmel kapcsolatban. Nagyon örülök annak, hogy úgy tűnik, hogy a jelentést tekintve elég nagy a megegyezés, főleg úgy tűnik, hogy az, hogy különbséget tegyünk a prémium fedezett kötvények és a rendes fedezett kötvények között, ez a legtöbb kollega részéről elfogadható. Talán az ALDE részéről nem, de erre majd mindjárt visszatérek. Úgy tűnik, hogy elég nagy az egyetértés azzal kapcsolatban is, hogy kellene, hogy legyen valamilyen típusú öm, preferenciális öm, elbánás a rendes fedezett kötvényekkel kapcsolatban. Ez egy nagyon jó előfeltétel a munkánknak, illetve az ESN-nek elhanyagolását én azért sajnálatosnak tartom, mert hát főleg hát időnyomás miatt lehet, hogy ez mégis így lesz. Van néhány téma, amelyek felmerültek, és amelyeket érdemes megvitatni. Azokkal a megjegyzésekkel kezdeném, amelyek a hatos cikre vonatkoznak, illetve hat a az én jelentésben, jelentésemben mely szerint az, ezzel túl alacsonyra tesszük a lécet. A másik javaslat az volt, hogy csak a CRR 129-nek megfelelhető, megfelelő fedezett kötvények legyenek e, prémium fedezett kötvények. Én nem értek egyet ezzel a megközelítéssel, és azt gondolom, hogy ez nem felel meg az INI megközelítésnek sem, mert az INI-ben az volt a, az, a gondolatuk, hogy nem akarunk beavatkozni a piacba, és a 129-nek megfelelő fedezett kötvények csak az összes fedezett kötvénynek egy alcsoportját teszik ki, eh, amelyekre vonatkozik ez a eh, külön megjegyzés tehát vannak olyanok, amelyek nem felelnek meg a 129-nek, de megfelelnek más előírásoknak, és erre vonatkozik a 6A, amikor is megpróbálunk pontosabb megközelítést adni a kompakt fedezett kötvényekre, a CRR 229-ben meg nem említett eszközökre. A 6A-ról még beszélhetünk részletesebben, megnézhetjük, hogy ez túl alacsonyan vagy túl magasan van. Ez a léc, a GUE szerint túl magasan ma, mások szerint túl alacsonyan. Azt hiszem, hogy ezt a témát mindenképpen érdemes megvitatni az árnyékjelentéstevő ülésen. Az én megközelítésem az volt, hogy konzervatív kritériumokat határozzak meg a kvalitatív jellemzőket illetően, a fedezett kötvényekre vonatkozóan. Talán le kellene ülni együtt, és megvizsgálhatjuk együtt azokat az eszközöket, amelyek a 6A-ba tartoznának, és megnézhetünk, megnézhetjük, hogy mi legyen. Világosan azok a javaslatok, amelyeket én tettem bizonyos diszkont rátákkal kapcsolatban, illetve kockázati rátákkal kapcsolatban, vagy a meghosszabbítható lejáratokkal kapcsolatban, van, ezeket említették a kollégák, ezek olyan javaslatok, amelyek nyilván értékeléshez kötöttek. Az Európai Bizottság nem tett javaslatot, saját javaslatot ezzel kapcsolatban. Én javasolhattam volna a módosításaimat bizonyos nem konkrét számokkal, jelölhettem volna ezeket X-jel is, én azt szerettem volna, hogy pontos kockázati vizsgálatot folytathassunk, úgy kalibráljuk ezt a rendszert, hogy ez pontosan illeszkedjen a meglévő keretbe. azon szabályozási eszközök keretébe, amelyek rendelkezésre állnak, és ne okozzanak ezek fennakadást. A CLTV arányokat is megvizsgáztam, megvizsgáltak, amelyek benne vannak a CRR-ben, a 80% és a 60%, ahogy Darius Rozát is említette. Én ezt úgy határoztam, ezek úgy, hat, úgy határozták meg, hogy melyek a, a kiskereskedelmi vagy lakossági eszközök, és melyek a kereskedelmi eszközök, és így jártunk el, de teljesen világosan ez a kalibráció és az értékelés kérdését veti fel. Nyilván foglalkozunk ezzel majd az árnyék jelentéstevői ülésen, és mindez a trialógusra kerül, és lehet, hogy a tanácsnak más elképzelései vannak ezzel kapcsolatban. Minden esetre valamilyen számokból ki kell indulni, én ezekből indultam ki, és azt gondolom, hogy ezt majd még fel lehet vetni az árnyék üléseken. Aztán, ami az eredményeket illeti, egyetértek azzal, hogy ne tegyük még komplexebbé a rendszert, a fedezett kötvények rendszerét, ne torzítsuk a piacot, amely egyébként jól működik, kiválóan működik, főle egyébként válság alatt is. Azt szeretném tudni, hogy az új javaslatban szereplő új javaslatok az Európai Bizottságtól származnak, amelyek bizonyos aspektusot aspektusokat vezettek be, és nyilván ezt a mi rendeletünkben nem lehetett szabályozni, főleg ami a belső és külső fedezet belső csoporton belül kiadott és azon kívül kiadott fedezett kötvényeket illeti. Itt fontos kritikus megközelítést alkalmazni, ezért javasoltam ennek a cikknek a törlését. Egy másik új gondolat, ez a közös finanszírozás. A tőkepiaci uniót akarjuk, ugye? Ez volt az INI jelentés egyik felvetése. Ezért a közös finanszírozás, a határon túlnyúló közös finanszírozás is felmerült, és ez lehetséges lenne. Ami a származékos termékeket illeti, eh, itt felmerülhet, eh, hát itt a szavakon lovagolunk, nem annyira a jelentéseken. A derivatívákat eh, kockázat hedgingre kellene használni, lehetne használni, nem pedig alapvető vagy materiális fedezetnek a kötvényekre azt hiszem, hogy ez a megfogalmazási kérdés a valuta folyam kockázatot hedzselő derivatívák az alapvető fedezet eszközhöz tartoznak-e, vagy ez egy más kockázat hedging technikának tekintendő. Ez az árnyék jelentésű tevő ülésen felmerül. Ami a lejárat idő meghosszabbítását illeti, nagyra értékelem Darius Rozáti megjegyzéseit, mely szerint kockázat súlyozási megközelítésre van szükség. Emellett el tudnám képzelni a step flat risk rate is, ami felmerült. Aztán nyilván egyet eh, értenek eh, azzal, hogy a röv, kisebb meghosszabbítás rendben van, mondjuk egy évig, de egy bizonyos eh, ponttól kezdve kockázatsúlyozásra van szükség. Azt hiszem a legtöbb témát lezártam. Nem beszéltem a homogenitásról, ez a homogenitási elvárás, ez a bizottság javaslata volt. Én ezzel kapcsolatban elég szkeptikus vagyok, mert a homogenitás a befektetők választásait könnyíti meg, de egy bizonyos heteg, heteg, heteg, heterogenitás pedig a kockázat elosztás szempontjából fontos szerepet játszhat. Úgyhogy én megpróbáltam a bizottság megközelítését egy kicsit hát gyengíteni, és egyetértek azzal, vagy meg mm, tudom fogadni azt, hogy a tagállami mérlegelésre legyen bízva a homogenitás kérdésének kezelése, vagy heterogenitás kérdésének kezelése. Meglátjuk, hogy milyen konszenzusra jutnak az árnyék jelentéstevők. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Luke úrnak! ezt az eszmecserét. Köszönöm a kollégáknak a részvételt. Nézzük az idő tervet, a naptárt, ami elég szüköske. Ma volt az, e, az első eszmecsere, szeptember 25-én 5, 5 óráig lehet benyújtani javaslatokat. november 18-án lesz a módosítások megvitatása, és nem, rosszul mondom, tiz, október 18-án beszéljük meg a módosításokat. Nyilván nem szavazhatunk a módosítások megbeszélése előtt. Tehát október 18-án módosítások, és aztán november 5-én szavazunk az ECOM-ban. Köszönöm a kollégáknak. Hatos pont, egyéb témák, egyéb kérdések. Nem látok egyéb kérdést. Szeptember 24-én találkozunk legközelebb, három órakor Brüsszelben. Köszönöm szépen!